Sitzung ist eröffnet. Megnyitom az ülést. Wir kommen jetzt erst zu dem Bericht Pascu. Először a Pascu jelentést nézzük meg. Az előadónak megadom a lehetőséget, hogy mondjon még valamit, ha akar. No comment. Nem bűnös, mondja ki a ítélőszék. Akkor szavazunk. Első kompromisszum. Compromise one. Első kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja? ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás na még egyszer 51-es mellette ellene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 ist mit 28 zu 28 abgelehnt. Szavazat egyenlőség mellett 21-21 nem, mondja az elnök, de közben a kiírás nem ezt mutatja. You have exchanged your cards and all... You, the, you bought all of one card. Mindannyian ugyanazon a kártyával szavaztak? Na jó, még egyszer megnyitom a szavazást. A hármas kom... nem, a, az 51-es módosítóról javítja magát az elnök. 51-es módosító, most már nagyon odafigyelünk, sákeféle módosító, zajlik a szavazás. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Na, mégiscsak szavazategyenlőség, és ezzel elutasítottuk. Nincs tovább, többször nem lehet szavazni erről. 52-es. Mellette, ellene, elutasítva. 53-as mellette, ellene, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Így a 73-as módosító első része jön, mellette, 73 per 1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ugye a második részről is kellett volna? Es für den zweiten Teil? Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 108-as módosító. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, még mindig a 9-est mondja az elnök ismételve magát, elnézést mondja, 148-149-es mellette, ellene, elutasítva. 152-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 150-es első része mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellette, Ja, igen, erről nem kell szavazni, hiszen ha a kettes nem fogadtuk el, akkor a hármasról sem szavazunk. Dominó effektus. Akkor innentől kezdve már nem kell semmiről szavazni. 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 154-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 156-os mellette 156-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 157-es mellette, mellette, ellene, elutasítottuk. 158-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 163-as mellette, ellene, elutasítottuk. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész, ez az első rész volt mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 161-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 164-es mellette, ellene, tartózkodás. 164 dafür. 164-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 166-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 167-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 179-es mellette, ja, ezt nem kell megszavaztatni, jó. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 200 módosító mellette, első rész mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 209-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 210-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 211-es és 12-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva, 213-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 214-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 215-ös mellette, ellene elutasítottuk. os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 217-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 218-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 220-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. 220-asról géppel is szavazunk. Úgy tűnt, hogy elfogadtuk, de nézzük. Lezárom a szavazást. Nem. 32-25 arányban elutasítottuk. 219-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 221-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, most háromról együtt szavazunk, 222-től 4-ig, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 227-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 226-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 228-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 229-es mellette ellene elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 14-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. 37-18 alány, 18 arányban elfogadtuk. Kompromiss 15 dafür. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 256-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 272-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 273-as e, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 274-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 275-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 276-os és 77-esről nem szavazunk, Ugye, mert a 17-es terv. Ugye nem. Mégis csak 76-70-es mellettük. Ellenük tartózkodás elutasítva. Mindkettő 78 as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 279 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 280-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettő. a másikra nem szavazunk, 17-es kompromisszum ellene tartózkodás nem egyértelmű számomra legalábbis. Lezárom a szavazást. 40-19 arányban elfogadtuk. 297-es, mellette ellene tartózkodás. Kérem a kollégát, hogy vegyen részt a szavazáson. Emeljék fel a karjukat, nem látom. 297-es mellette, ellene, elutasítottuk. 299-es mellette, ellene elfogadtuk. Kétlik, nézzük. 299 kártyával szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Három 100 és 301-es együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 302-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 303 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ...305-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 304-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Elindítottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 306-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 307-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 309-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 308-as mellette ellene elutasítva, 310-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 311-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 312-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 313-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 314-es mellette, ez befogadhatatlan, nem befogadható. Akkor erről nem szavazunk, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli ötös módosító mellette mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes, ötös, négyes, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 12-es és 13-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-18 arányban öt tartózkodás mellett elfogadtuk a szöveget. Gratulálok az előadó úrnak. Mrs. Lőzing. Lőzing asszony. Igen, egy kisebbségi jelentést is benyitottunk, a múlt héten megküldtük, megküldtük ezt a titkárságnak. Köszönöm szépen. Akkor így járunk el, megyünk tovább. Európai Védelmi Unió jelentés. FAT a jelentéstevő, van a hozzászólás jelentéstevő részéről nincs, akkor kezdjük a szavazást. 91-es mellette, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 103-as számú ha megtalálom. Két részben. Első rész mellette. Száz hármas. Ki van az első rész mellett? Jó, hogyha kétszer szavaztatok néha, ugye? Elfogadtuk. Ellene. Tartózkodó. Most akkor tartózkodásra szavazok. Jó tudni, hogy mit akar. De köszönöm, Gáler úr. Thought it was part three. Azt hittem a hármas részre vonatkozik. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elvetve. Négyes mellette, ellene, 104-es, bocsánat, ellene. Össze-vissza van, nem látom. Ki támogatja a 104-es módosítót? Ki van ellene? Elvetve. 105 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 106 mellette ellene tartózkodók elvetve. 107 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 108 mellette ellene tartózkodók elvetve. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Hol van? Ez kompromissz. Hol a hármas? Fast nicht in meine Papiere van Hier ist mein Kompromiss 3. Wo ist hier Kompromiss 3? Da. Kompromiss 3, wer ist dafür? Hármas kompromisszum mellette, ellene tartozkodunk, elfogadtuk. 114. Megint két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Megy a második rész mellette, ellene tartózkodók, elvetve. 115 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 116 mellette, ellene tartózkodók, elvetve. 117 mellette, ellene tartózkodók, elvetve. 118 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 121 mellette ellene tartózkodók elvetve. 119 mellette ellene tartózkodók elvetve. 120 mellette ellene tartózkodók elvetve. 122 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodok, elvetett. 124 mellette ellene tartózkodok, elvetve. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 138. Mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Jön a 139 mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 141 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 142 mellette, ellene tartózkodók Elfogadtuk. 143 mellette. Ellenem. Tartózkodok. Elfogadtuk. 144 mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. 145 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 146 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetve. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 157 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 158 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 159 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 160 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 162 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 163 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 165 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 175 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 176 mellette ellene tartozunk. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. De az éppárti kollégákat kérem, hogy vegyenek részt a szavazáson. Most akkor fogyott a, a következő a 186 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 188-89 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. 190 mellette ellene tartózkodók elvetve, 191 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 192 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 206 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 207 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 208 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 209 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 210 mellette ellene tartózkodók elvetve, 211 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 212 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Tízes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 222 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 223 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 'Megyünk tovább. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 249 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 250 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 251-52 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 258 mellette ellene tartózkodók még egyszer, 258 mellette Ellene. Géppel nézzük a 258 as Lezárom a szavazást. Elvetettük. 259 mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk 260 mellette ellene tartózkodunk. Nézzük meg éppen. Lezárom a szavazást. Elvedettük 28-30 ellenében. 16-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 273-as mellette ellene tartozó. elvetettük. 274-75 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 276 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 277 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 281 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 282 mellette, ellene tartózkodók. 282 még egyszer, mellette. Ellene. Géppel nézzük meg. Lezárom. 23-30-től elverettük. 283 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 284 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 285 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 286 és 286 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 288 mellette ellene tartózkodók elvedettük, 287 mellette ellene tartózkodók elvedettük, 289 mellette ellene tartózkodók elvedettük, 290 mellette ellene tartózkodók elvedettük, 291 mellette ellene tartózkodók elvedettük. 292 mellette ellene elfogadtuk, 293, 94, 95, mellettük ellenük tartózkodók elvetve. 296 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük, 297 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 306 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 307 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartozkodok. elfogadtuk, 40-es módosító. Mellette ellene tartozkodok. elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartozkodok. elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodók elvetve. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 57-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 58 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 59 mellette, ellene tartózkodók. El... Mi volt az? Géppen nézzük meg az 59-est, ellenőrizzük nagyon gyengén szerepelnek a szavazáson, nem látszik ki, mit csinál. Lezárom a szavazást. 25-18 ellenében átment 15 tartózkodással. 60. Mellette ellene tartózkodott. Elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön akkor a 25-ös kompromisszum mellette. 25-ös kompromisszum. Mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 86-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, akkor most jönnek a egyes módosító mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. Nézzük akkor meg géppel. Lezárom az egyesre. Elfogadtuk 37-21 ellenében. Hát igen. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás. Ugyan a többség elfogadtuk. 3-as, 5-ös mellette, ellenem tartózkodok, elfogadtuk. 4-6-7 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 8 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most meg a végén elektronikus végszavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 37 igen, 20 nem, egy tartózkodás elfogadtuk. Gratulálok, köszönöm a jelentőstevőnek. Wir kommen jetzt most pedig a nulla csak jelentés jön. Lőzing asszony. Igen, így megint csak egy kisebbségi jelentést nyitottunk be, mint a múlt héten a titkárságnak meg is küldtünk volt. Köszönöm szépen a jó együttműködés, úgy csináljuk, ahogy kívánják. Most jön. Nagy csak jelentés. Három módosító van. Ezek azonosak, egyben lehet szavazni. Ki támogatja az 1-2-3-as módosítót? Mellette ellene tartózkodó, elfogadtuk. Nézzük meg géppel. Was kriege ich, Ulrike? Megkapom, Ulrike. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom az előző szavazást. 45-11 arányban éppen, hogy átment. Jelentős tevő asszony kért szót, parancsoljon. Was geht's da? Usbekistan. Thank you. Ulrike. Ulrike. Elnök úr, miről szavazunk akkor most pontosan? Tudom, de melyik részéről a jelentésnek? I know, but which? Tudom, értem, de melyik? Egyes bekezdés, egyes, kettes, hármas eh, Kaspari Kukán módosítókról, amelyeket 45-11 arányban elfogadtunk ezeket a módosítókat. Mikrofon nélküli megjegyzés. Most pedig elektronikusan szavazzunk az így módosított véleménytervezet egészéről. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 46 igen, 7 nem, 3 tartózkodás. Lunacek asszony? Igen, köszönöm, most kérek szót, elnök úr, köszönöm. Tehát szeretném erről a jelentést, hogyha levennék a nevemet, mert nem tudok egyetérteni azzal, hogy félig teli a pohár, és azért, adjuk a beleegyezésünket ehhez. Tudom, hogy nagyon sok nagy haladást értünk el, sok pozitív aspektusa is van, de mégis sajnos nem tudom a nevemet adni ehhez a véleményhez. Köszönöm szépen! So she doesn't agree either, but... Ő se egyet eltörjük a szavazás volt, nem népszerinti szavazás, úgyse számít. Plenáris elé visszük, ahogy szoktuk most már, akkor nem tudom, hogy kiveszi át, aztán majd az elnök a szokásos eljárásban lesz. Hát néha megtörténik az ilyesmi, ugye? Nullacsek jelentés. Nullacsek nélkül. Egyes módosítót kitámogatja. Mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. mert a néppel gyengén jelentkezik. Két-három ember nem szavaz a néppárból folyamatosan. Az egyes elektronikus módon ellenőrizzük a szavazást, egyesre, egyes módosítóra a szavazatokat ellenőrizzük. There is Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. 28-27 ellenében elfogadtuk. Kettes módosítja mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Aztán jön a tízes módosító. Wer ist dafür? Mellette ellene tartózkodók elvetettük. Hármas kompromisszum mellette elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 24-20 arányban elfogadtuk, 17-es mellette. Ellene tartózkodás, elektronikus szavazás, mivel nem emelik a karjukat, következik. Lezárom a szavazást. 40-13 arányban elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette négy részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyedik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Vagy erre ellenőrizzük, jó? Negyedik részt ellenőrizzük szavazógéppel. Lezárom a szavazást. 11-28 arányban elutasítottuk. 15 tartózkodás mellett. 29-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 30-as mellette, második részt ellenőrizzük. Jó. Abschluss geschlossen. Lezárom a szavazást. 9.31 arányban elutasítottuk. Urika, te vagy ezért a felelős. 30-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikus zárószavazás következik. Lezárom a szavazást. 48-4 arányban három tartózkodás mellett elfogadtuk. Lunacek asszony, elnök úr, köszönöm az árnyék előadóknak, hogy nagyon konstruktívan együttműködtek a szöveg kapcsán. Sok minden sikerült megvalósítani, nem értek egyet, ahogy már korábban is mondtam, a 17-es módosítóval, de a többség elfogadta, ezért rajta hagyom a nevemet, mert az állásfoglalás egész számos pozitív dolgot tartalmaz, és tudok ezzel élni. Oké, ich weiß nicht, ob das geht. Bei einem Ja, bei einem nicht drauf, aber wir checken das. Ellenőrizzük. majd ezt az egészet meglátjuk. Most pedig a Brock vélemény következik, ki támogatja? Ja, elektronikusan kell, jó. Nem, mégsem. Ellene, tartózkodás, senki nem szavazott, akkor mégis csak elektronikusan. Lezárom a szavazást. 43 arányban elfogadtuk. Van-e bárkinek az egyéb pont alatt mondani valója nincs, senkinek semmi. Következő ülésünk november 7-én és 8-án lesz mindenkinek. Kellemes estét és kellemes hetet kívánok.